elnökének, Nikola Schmidtnek adom meg a szót. Parancsoljon Schmidt úr! Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Juncker elnököt hallhattuk, és minnyáján tudjuk, hogy a helyzet, ami már a nyár előtt is rendkívül nehéz volt, drámai méreteket öltött, a három fő útvonalon nagyon sok menekült érkezik Európába. Közép-földközi tengeri, kelet-földközi tengeri és nyugat-balkáni útvonal. Tehát nagyon Felpörögtek az események a terepen, nagyon sok emberről van szó, nagyon nagy nyomás nehezedik a befogadó képességeinkre, a nyelvi és adminisztratív erőfeszítések nagyok. De az intézményes feltételek megteremtésén túlmenően nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy emberi drámákról van szó. Minden egyes embernek más drámája van, emberekről, családokról van szó. Egy ilyen bonyolult, összetett helyzetben nincs egyszerű válaszunk a helyzetre határozott, következetes európai választ kell adni, amelyben ötvözzük a felelősséget a szolidaritással közös, fenntartható politikát kell bevezetnünk a migráció terén. A lehető leggyorsabban, de mégis a jövőbe tekintve globális, fenntartható megoldást kell találnunk a probléma külső dimenzióját figyelembe véve, és figyelembe véve, hogy milyen hatása van a problémának Európára, a tagállamokra és a tagállamok kapcsolataira. Nagyon fontos, hogy felismerjük. Nem fogjuk tudni ezt a helyzetet külön-külön kezelni, úgyhogy nem fogunk össze. Ezt már a korábbi vitában is említettem. Legfontosabb prioritásunk az emberek helyzetének, az emberek biztonságának megoldása. Ez egy erkölcsi kötelesség, ami a nemzetközi jog miatt is minket terhel a háborús konfliktusokból érkező embereket, ahonnan a migrációs hullám indult, vagy amelyeken áthaladnak, figyelembe kell venni. Méltó módon be kell fogadni mindazokat az embereket, akik a nemzetközi oltalmi rendszer védelmére jogosultak szeretném röviden idézni, amit a bizottság elnöke mondott azokról a több tíz, arról a több tízezer európairól, európai állampolgárról, akik ragyogó szolidaritásról tettek tanúbizonyságot, és ez nagyon jól megmutatja, hogy Európa igenis képes a szolidaritásra. A német elnök a felvilágosodás Európájáról beszélt, nagyon szép ez a fogalom. Mi ezt az Európát támogatjuk, ezt az Európát szeretjük, ezt az Európát akarjuk előbbre vinni természetesen befogadó kapacitásokat is létre kell hozni, amelyek mérhetőek a kihívásokhoz az EU országaiban és külső országokban is. Közös erőfeszítésekre van ehhez szükség, nyilván költségvetési kiadásai is lesznek ennek, és ez önöket fogja érinteni. Ami a balkáni útvonalat illeti, az emberek nagy többsége jogosult a nemzetközi oltalomra két alkalommal az elmúlt hónapok során az állam és kormányfők foglalkoztak a migráció és a menekültek bonyolult kihívásával és jogosan intéztek felhívást a közös fellépésre. Bizonyos kulcsfontosságú szempontokat figyelembe kell venni a letelepítés, az áthelyezés, a kitoloncolás, az együttműködés a származási és tranzitországokkal mind ide tartozik. Július hónap folyamán a tanács beindította a letelepítési és áthelyezési programokat. Már akkor sürgős eszközökről beszéltünk. Köszönöm szépen a parlamentnek, hogy a Keller jelentést elfogadták. Ez lehetővé teszi teszi, hogy jövő hétfőn a tanács az áttelepítési határozatot elfogadja, és még fontosabb, hogy megkezdődjön ezeknek az embereknek az áthelyezése. De ö, olyan ö, súlyú a válság, azaz eh, humanitárius válság, ami kialakult, hogy ez nem elegendő, ezért üdvözlöm a bizottság eh, által ma tett bejelentéseket az új javaslatokra. Eh, biztosíthatom önöket, az elkövetkező hetek és hónapok során az elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minden javaslat terén tovább lépjünk, így jövő hétfőn, szeptember 14-én rendkívüli belügyi tanácsülésre kerül sor a meghozandó intézkedésekről. Nem mennék bele részletekbe, de nagyon fontos azonnali kötelességeink vannak, hotspotok létrehozása, a hazaszállítási és tolonc tevékenység javítása, illetve fellépés az embercsempészekkel szemben. A nemzetközi szint téren erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy partnereinkkel együtt fékezzük meg a migrációs hullámot a Balkánon, Törökországban, Afrikában minden tagállamnak és az Európai Uniónak is hozzá kell járulnia ezekhez az erőfeszítésekhez felelős módon, közösen. Ugyanis Európának megoldást kell találni, olyan megoldást, amely minden problémát kezel, olyan megoldást, ami válasz azokra a kihívásokra, amelyekkel szemben állunk nem rejtem véka alá, hogy nézeteltérések vannak történelmeink vannak, más a helyzetünk, a tagállamoknak mások a hagyományai. Ma viszont az a kötelességünk, hogy meghaladjuk ezeket az akadályokat, és hogy arra összpontosítsunk, ami közös. És mi közös? Ami közös, az erősebb, mint a nézeteltérések. Ebben a helyzetben nagyon számítunk az Európai Parlament aktív részvételére is, és nagy örömmel hallgatom az önök vitáját, amit majd tükrözni fog a tanácsban lezajló vita is. Köszönöm szépen. Eh, Jó napot kívánunk! Köszönöm szépen Schmidt miniszternek a szót, és most megadom a beszédét, és megadom Timmermans alánoknak a szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, elnök úr. Nem leszek nagyon hosszú, ugyanis Juncker elnök úr gyakorlatilag már elmagyarázta a bizottság javaslatát, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a három intézmény most közösen tárgyal erről a kérdésről, és szeretném fel kérni az Európai Parlamentet, hogy adjon meg minden segítséget a bizottság javaslata mellett, ugyanis ez alapvetően fontos, hogy a hétfői tanácsülést előkészítsük, ahol is pontosan tudjuk, hogy néhány tagállamnak még mindig néhány lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy elfogadja a bizottság javaslatát. Tehát minél erőteljesebben domborul ki most a parlament álláspontja, annál jobban el, elő tudjuk készíteni ezt a hétfői ülést. És akik azt az illúziót próbálják eladni, hogyha lezárunk minden határt, és mindenkit hazaküldünk, akkor ezzel a problémát meg is oldottuk. Vannak olyanok is, akik szerint ha megnyitjuk a határokat, és mindenkit beengedünk, azzal is megoldjuk a problémát. Én nagyon sajnálom, de ez mindkettő illúzió. Itt egyértelműen kell fogalmaznunk a javaslatoknál. Ugyanakkor ez azzal a hátrányjal jár, hogy teljesen lehetetlen, ellehetetlenül a helyzet gyakorlati szempontból. Ha lezárjuk a határokat, és mindenkit visszatérítünk, akkor gyakorlatilag az a legalapvetőbb európai értékeinktől veszünk búcsút, sőt a jogi kötelezettségeinket is megsértjük. Ha viszont mindenkit beengedünk és megnyitjuk a határokat, akkor viszont gyakorlatilag ez az európai szociális modell végét jelenti, ugyanis nem tudunk mindenkit a világ minden sarkából ideérkezőt megsegíteni. Éppen ezért egyértelmű különbséget kell tennünk azok között, akik rászorulnak a szolidaritásunkra, mert üldözöttek és valamilyen veszélyhelyzetből menekülnek, vagy, illetve azok között, akik egy jobb jövő reményében kívánnak belépni. És ehhez a szolidaritást a felelősséggel kell ötvöznünk. A szolidaritást azok irányában kell tanúsítanunk, akik menedékre szorulnak, és akik az első beérkező, tehát az, az első Európai Uniós tagállamba beérkezettek komoly terhet rónak az adott országra, Görögországra, vagy például Magyarországra. Tehát ehhez van szükség a szolidaritásra. Ez az alapja a javaslatunknak. Ugyanakkor viszont a felelősségre is szükség van, annak érdekében, hogy jobban megvédjük a határainkat, hogy meggyorsítsuk a regisztrációt a belépők számára, hogy el tudjuk dönteni, ki jogosult a menekülti státuszra, és ki nem. És ezzel minél gyorsabban tudunk lépni annak érdekében is, hogy akik nem jogosultak menedék, menekülti státuszra, minél előbb vissza térjenek. Mindenek során természetesen az emberi méltóságot maximálisan tiszteletben kell tartani. Ez a bizottság javaslata. És mielőtt átadom Frederikának a szót, azzal zárnám, hogy mit teszünk ma, mit teszünk hétfőn. Ez alapvetően meghatározza az Európai Unió és nem csak az unió, hanem az érték közösség jövőjét is, ugyanis ezt tiszteletben kell tartanunk. Nézzük meg, hogy mit tesz számos európai alapvető humanitárius segítséget nyújt, és ettől vagyunk annyira büszkék európai mi voltunkra. Köszönöm, alánök úr. Most pedig megadom az alelnök asszony főképviselő asszonynak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ja. It's on? Okay, good, thanks. Uh, Franz said very well. Uh... Franz igen helyesen mondta, ez egy meghatározó pillanat uh, az Európai Unió számára. A szavak itt nagyon fontosak. A menekült uh, ügyi válság uh, nagyon fontos nem csak számunkra, hanem a világ egésze számára, hiszen gyakorlatilag ezzel ez egy próba köve a szolidaritásunknak, az európai értékeinknek. Most válik el, hogy valóban európaiak vagyunk-e, és unió vagyunk-e. A felelősségünk az, hogy megvédjük a az emberek életét, emberi jogait és szolidaritást tanúsítsunk a tagállamok számára, illetve az rászorultak számára is. Ugyanakkor viszont ez a nemzetközi hitelünket is próbára teszi. Nem tehetünk úgy, hogy a világszerte az emberi jogokról szónokolunk, miközben erről megfeledkezünk, és ezt nem tudjuk biztosítani az Európai Unión belül. Ne gondoljunk arra, hogy a békét, az együttműködést elő tudjuk segíteni egymással háborúzó felek között, ha nem fogadjuk el, nem fogadunk el másokat a mi közösségünkben, és nem teszünk meg mindent az egység érdekében. A külső hitelünk nagyrészt azon múlik, hogy mennyire vagyunk az unión belül következetesek tehát itt nem pusztán külső reagálásra van szükség a válság tekintetében, hanem a belső reagálás is legalább annyira fontos, hiszen ezzel tudjuk az identitásunkat megőrizni, és ezáltal tudjuk egymást erősíteni, ellenkező esetben mindenki meggyengül. A hitelesség érdekében nem elég, hogy segítséget nyújtsunk, gyorsan kell lépnünk és egységesen. Ma egy közleményt fogunk megjelentetni, amely iránymutató a külszolgálat számára. Nyilván nincsenek varázs eszközök vagy megoldások erre a válságra. A legtöbb lépés, amit javasolunk, közép és hosszabb távon fejti ki majd hatását, de nagyon fontos mindenek ellenére, hogy már most lépjünk. Itt felvethető a kérdés, hogy miért döntünk most olyasmiről, ami majd csak évek múlva fejti ki a hatását, de hát nyilván erre a válasz az, hogy nem engedhetjük meg a halogatást. Egységesnek kell lennünk, és a belső egységet kell megteremtenünk a politikáinkban, ez kulcsfontosságú minden fellépés kapcsán. Az elsődleges prioritás az életek megmentése. E tekintetben fokoztuk a tevékenységünket, mindent megtettünk, hogy minél több életet megmentsünk. A második lépés a probléma gyökerének a meghatározása, illetve megoldása, és minden útvonalon a biztonság garantálása legyen az tengeri vagy szárazföldi útvonal, és ehhez minden olyan tevékenységet finanszírozni kell, amely releváns ebből a szempontból. A mandátumunk elejétől fogva ez a célunk. Nem csak a tragédia utolsó mérföldjére, hanem az utolsó lépésekre is oda kell figyelnünk. Az Európába beáramlók nagy része konfliktus helyzetekből, válsághelyzetekből menekül. Szíria és Irak esetében több mint 10 millióan veszítették el az otthonukat, illetve kényszerültek menekülni, és ebben a hónapban teljesen jogosan a közel-keletiekre összpontosítottunk vallástól függetlenül, annak érdekében biztosítsuk azokat, azt a jogukat, hogy saját hazájukban maradhassanak, illetve oda visszatérhessenek. Ugyanakkor viszont le kell szögezni, hogy nem csak akkor kell őket megvédenünk, amikor tőlünk messze vannak, hanem akkor is védelmet kell nyújtani számunkra, amikor közelebb jönnek. A hosszú távú válasz nyilván az, hogy véget vetünk a konfliktusnak, és véget vetünk a különböző fenyegetettségeknek, megbékélést szorgalmazunk. Itt elsősorban egy nem eszkalációt lehetővé tevő megállapodást kell kötni, és ehhez minden nemzetközi és regionális erőt be kell vonni. Másodszorban nemzetközi közösséggel, elsősorban az ENSZ ügynökségekkel is együtt működünk, és 4 millió eurót sikerült mobilizálni humanitárius segély formájában Szíria, Jordánia, Törökország és Irak esetében. Libia egy más konkrét ügy, és itt nem csak tranzit országról van szó, hanem gyakorlatilag egy nyílt folyosóról. Erről már többször váltottunk véleményt ebben a teremben is, gyakorlatilag az Enszel nap mint nap azon dolgozunk, hogy egy egységkormány állhasson fel Líbiában. Ugyanakkor viszont azt is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, és e tekintetben mindent megteszünk, hogy Libia déli részével is foglalkozunk. Itt nyilván, ha csak a tengerparti sávra összpontosítunk, és figyelmen kívül hagyjuk a déli régiót, akkor nem tudjuk ezt a nyílfolyósó problémát megoldani. Itt elsősorban Nigérrel Nigert is be kell vonni, és egy alapot létrehozni Afrika számára, ami a biztonságot teszi lehetővé és egy partnerségi alapon működő együttműködést az afrikai országokkal. Az intézmények 1,8 millió eurót fognak erre az alapra szánni, és minden tagállamtól azt várjuk, hogy ehhez hozzájáruljunk. Nyilvánvalóan nem várhatunk el nemzetközi együttműködést, ha mi nem állunk anyagilag is emögé, a program mögé következetesnek kell lennünk a döntéseinkben. Az eredeti alap eh, Szíria esetében már múlt hónapban beindult az első szerződés, az oktatással, az iskola rendszerrel kapcsolatos. Szíria gyakorlatilag egy egész generációt elveszít a háború oltárán, és eh, gyermekek kerülnek veszélybe, tehát ez az ország jövője szempontjából és a biztonság szempontjából is rendkívül fontos, hiszen eh, így tudjuk megakadályozni a radikalizálódást. És végezetül, ami az embercsempészetet, eh, az emberi életek megmentését illeti, a országokkal, a mediterrán országokkal együtt kell működnünk az embercsempész eh, hálózatok felszámolásában, a földközi tengeri térség gyakorlatilag az első fázison túl van, ami a hírszerzést, illetve a csempész útvonalakkal kapcsolatos tájékoztatást illeti. Az elmúlt öt hétben 16 esetben sikerült embercsempészeket elfogni, illetve igazságszolgáltatás elé állítani. A külügyi és védelmi miniszterekkel közösen erről a múlt héten tárgyaltunk, és én arra kértem a tagállamokat, hogy a különböző műveletekhez járuljanak hozzá, hiszen ezzel is be tudjuk bizonyítani, hogyha megvan a politikai akarat, a az egység akkor a katonai eszközeinket is ki tudjuk aknázni. Az első hetek után a közös fellépés eredményeként százezer életet sikerült a művelet eredményeként megmenteni, és hogyan lépjünk tovább? Novemberben az Európai Unió, illetve afrikai országok sus találkozójára kerül sor. Az Afrikai Unió is képviselteti magát, illetve a nyugat-balkáni országok a balkáni útvonal és a tengeri útvonal legalább annyira sürgős fellépést igényel, hiszen ez a két fő útvonal, ahol a menekültek az Európai Unióba belépnek. És itt most nem csak az érzelmek kell, hogy szerepet játszanak. Politikusokként nyilvánvalóan nem azt várják tőlünk az emberek, hogy az érzelmeinkről tegyünk tanúbizonyságot, hanem hogy az érzelmeinknek, vagy azokkal összhangban következetesen lépjünk. És ennek érkezett most el az ideje. Remélem, hogy minden tagállam, a polgárok, a közvélemény általában ezt tiszteletben tartja. Végezetül pedig felelősséggel tartozunk a tekintetben is, hogy az értékeinknek megfeleljünk, és szembeszálljunk a nehéz idők kihívásaival, hogy megfeleljünk globális szerepünknek is. Mint ahogy Franz is említette, itt nem csak emberi életekről van szó, és egy ember élet is már nagyon sok, hanem az unió állapotáról, jövőjéről is. Köszönöm. Grazie, vicepresident. Lának asszony, most pedig megadom Avramopoulos biztosnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan tudják, a State of the Union beszéd főleg a migráció kérdésével foglalkozott. És valóban ezek a prioritásaink. Az elnök, a bizottság elnöke világosan fogalmazott, és én magam is világosan szeretnék fogalmazni. A migráció kezelése Európa és az Unió hitelességének próbája lesz. Meg szeretném köszönni eh, Timmermans első alelnöknek és Federica Mogherini-nek eh, a bevezető beszédeiket, és ezt a kitűnő együttműködést, amelyel az elmúlt hónapokban a e becsvágyó és olyan nagyon szükséges csomagot összeállíthattuk. Ez a mai csomag válaszunk a példátlan menekült krízisre, amely szemünk előtt zajlik. Ahogyan nő és terjed a menekült krízis Európában, válaszainknak is átfogóbbaknak kell lenniük, és becsvágyobbaknak kell lenniük. Ez az az Európa, amit akarunk, ezt az Európát akarjuk kiépíteni és éppen ezért konkrét intézkedéseket készítettünk elő, amelyek közép és rövid távon minden komoly kihívásra választ tudnak adni. Jelentősen nőtt a megérkező menekültek száma, és a tagállamok egyedül, a főleg az első határon lévő tagállamok egyedül ezt nem tudják kezelni, ezt a jelenséget. Európai és koordinált megközelítésre van szükségünk. Ezért tesz a bizottság most arra a javaslatot, hogy 120 ezer háború elől, üldöztetés és elnyomás elől menekülő embert Olaszországból, Görögországból és Magyarországból egy megfelelő kulcs alapján áthelyezünk más tagállamokba. Ez az új javaslat a nyár előtt bemutatott 40 ezer Olaszországból és Görögországból áthelyezendő menekült áthelyezéséről szóló javaslatot egészíti ki. Remélem, hogy a tisztelt ház nagy többsége megszavazza ezt a javaslatot, és a jövőben is támogatják majd az átmeneti relokációs vagy áthelyezési rendszereket. De le kell vonnunk a jelen krízis által megfogalmazott tanulságokat is. Mégpedig Európa nem jól felkészült arra, hogy hirtelen menekült áramlatokat befogadjon, strukturális megoldásokra van szükség, annak érdekében, hogy szisztematikusan támogathassuk a tagállamokat, és ugyanakkor az igazán rászorulóknak bizt támogatást és védelmet tudjunk adni. Ezért egy állandó krízis relokációs mechanizmus bevezetésére teszünk javaslatot, mely a Dublini megállapodást módosítana. A rászorulóknak mindenképpen támogatást kell adni, de ezen felül biztosítani kell, hogy azok, akik nem rendelkeznek joggal, hogy az Európai Unióban maradjanak, gyorsan visszafordításra kerüljenek. Első lépésként, tehát a tagállamok a visszaélésen alapuló vagy nem megalapozott kérvényeket gyorsan tudják majd tanulmányozni, és így a legitim vagy jogos menedékkérelmeket is gyorsabban tudják feldolgozni. Ezért a bizottság ma a biztonságos országok Európai Uniós listájára tesz javaslatot, ezek közé tartoznak például a balkáni országok. 2014-ben az 562 ezer menedék kérelem 17% ezekből az országokból származott, és ez óriási terhet jelentett a kérelmeket feldolgozó rendszerre a tagállamokban. Azáltal, tehát, hogy a nyugati balkáni orsz, balkád országait bevesszük a biztonságos országok sorába, ezért az ő, az innen jövő menedék kérők kérelmét gyorsan el lehet bírálni majd. És így lehetőségünk lesz arra, a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a rászorulók kérvényét alaposabban és gyorsabban dolgozzák fel. Jelenleg Európa Európában a visszafordítás aránya nagyon alacsony, körülbelül 14 százalékos. Ez pedig a migrációs politikánk hitelét kezdi ki ez az alacsony statisztika. Éppen ezért egy európai visszafordítási programot is bemutatunk annak érdekében, hogy egy világos és egyszerű visszafordítási politikát dolgozhassunk ki. A bizottság a jelenlegi események kapcsán egy sor intézkedésre is javaslatot tesz, amely az intézményi együttműködést erősíti meg, és lehetővé teszi, hogy a harmadik államokkal való együttműködésünket tökéletesítsük annak érdekében, hogy állampolgáraikat vissza is vegyék. Számítok az önök támogatására, ahogyan támogatták korábban a bizottság egyéb erőfeszítéseit és egy közös európai migrációs politika kialakítására köszönöm ezt utólag, és számítok ma is az önök támogatására. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. Avramopoulos biztos, megkezdjük a vitát. Először a frakciók képviselői szólnak fel, de nagyon nagy késésbe vagyunk, jelzem, tehát éppen ezért kékkártyás kérdéseket nem fogadunk el, és meglátjuk a Catch ban a spontán felszólalása körében, hogy sikerült-e addig időt nyernünk, vagy sem, hiszen a nagyon fontos jelentésekről, a szavazás pedig pontosan kezdődik. Most pedig megadom a néppárt nevében Diaz de Meira képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A menekültek azért menekülnek, hogy életüket mentsék, a Daesh támadásai miatt kellett menekülniük. A bizottság szolidáris javaslatát támogatjuk ezért. Nagyon sürgősen cselekednünk kell ebben a helyzetben ez a jelenség nem fog eltűnni, ezért örömmel fogadjuk egy olyan állandó mechanizmus létrehozását, ami lehetővé teszi, hogy méltó módon fogadjuk be a menekülteket. Arról azokról van szó természetesen, akiknek segítségre van szükségük. A legkiszolgáltatottabb emberek emberi jogait tiszteletben kell tartani természetesen. A az iszlám állam terrorizmusa, az intézményes terrorizmus ellen harcolni kell. Gondoskodnunk kell arról, hogy a 2015. augusztusi Addis Abebai egyezményt eh, megvalósítsuk. Mondtam, hogy eh, nem engedek. Pitellak. Ez a szóli. Köszönöm Szászóli elnök úr, mondja Pitellak, frakcióvezető, miniszter úr, alelnök asszony, alelnök úr, Avramopoulos biztos úr, köszönöm az önök által végzett munkát. Valóban egy irányba mutatnak a általam vezetett frakció javaslatai és az önök által előterjesztett javaslatok, amelyeket Avramopoulos biztos is beszédében említett. Néha azt gondoljuk, hogy a szürreális események tanúi vagyunk, falakat építünk a tengerpartra, szöges drótot építünk az országok határára megállítva az emberek tízezreit. De hát hogy képzeljük, hogy ezt meg lehet tenni, és fajta propaganda tanúi vagyunk? Valóban valaki azt gondolja, hogy ezzel a menekült kérdés és a migráció kérdését meg lehet oldani. Hát ez vicc, ez egy rossz vicc, ez egy propaganda, a belső, belpolitikai szavazat maximalizáló stratégia. Viszont az Európai Bizottság javaslata komoly javaslat, amely a szélsőséges helyzetre keres választ, és egy állandó megoldást igyekszik bevezetni, amelyet a jövendőbeli krízisek létrejöttekor, beköszöntekor aktiválni lehetne. Ugyanakkor van itt még egy téma. Vannak a gazdasági migránsok. Ez egy nagyon fontos, hogy kiszűrjük őket, hiszen a különböző európai országok munkaerőpiacát nehéz helyzetbe hozhatják, éppen ezért közös fellépésre, közös szabályokra van szükség, és arra is szükség van, hogy a menedékkérelmeket egy idő alatt bírálják el, megengedhetetlen, az egyik országban 90 nap alatt, a másik országban 6 hónap alatt bírálják el a menedékkérők kérelmét, és persze a megoldás része biztos az is, hogy Afrikában, a kiinduló országokban határozott lépéseket tegyünk, ahol erről Timmermans és Mogherini alelnökök is beszéltek. Líbiát, Szíriában és Líbiában megoldást kell találni. Ezek bukott államok. És nem csoda, hogy az ilyen viszonyok közül az emberek menekülnek. Egy olyan stratégiára van tehát szükség, amely nem demagóg, szembenéz a kihívásokkal és realista válaszokat ad. Remélem, hogy támogatni tudjuk majd ezt a javaslatot a luxemburgi miniszterhez és a tanácshoz fordulok. Tisztább, tisztában vagyok a miniszter elkötelezettségével, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy helyes volna, hogy a vitánkon részt venne a teljes tanács. Köszönöm Pitella elnök úr, és most pedig megadom egy percben az ECR nevében Stevens képviselőnek a szót parancsoljon. Dank Köszönöm szépen. Törökországból áramlanak be az Európai Unióba a menekültek, és ebből azt következne, hogy Törökországba kellene visszatéríteni őket, ez a nemzetközi tengeri jogból fakad. És az NBA delegáció szerint Törökország biztos harmadik ország. Egyelőre abban a helyzetben vagyunk, hogy nincsenek konkrét elvek, ami szerint dolgozhatnánk. Líbia esetével sem foglalkozott a bíróság, ott a helyzet teljesen más. Juncker úr is elmondta, hogy Törökország egy tagjelölt ország, tehát ebből fakadóan biztos harmadik ország. Ha nem ez lenne, akkor nem lehetne tagjelölti státusza sem. Wikström asszony, két percben, az Alda nevében köszönöm szépen. Az elmúlt hét során a menekültek egy azonosságot kaptak egy személyben, meg tudjuk határozni a gyakorlatilag egy holttest jelenítette meg a hátrahagyott szeretteinket, és a gyakorlatilag az európai jóérzést jelképezte az a kisfiú holtese, amit a tenger a partra sok dort kis testében. És ez azt hiszem, hogy komoly érzelmeket vit, ebbe a vitába nagyon hosszú ideig meg fog, emlékezni fogunk rá. És a szívemet csak fájdalom tölti el, amikor azt látom, hogy milyen fogadtatásban részesülnek a menekültek azt hiszem, hogy itt elsősorban a humanitáriusság kell, hogy meghatározza a hozzáállásunkat. Sokkal inkább, mint ahogy ez történt az elmúlt évtizedekben a politikusok részéről. A polgáraink tanúsították azt, hogy milyenek az európai értékek, hogyan érvényesülhetnek ezek. És több tagállam az illegális bevándorlókról panaszkodik. Meg kell mondanom, elnök úr, hogy ez a retorika már rettenetesen zavar. Ugyanis hogyan jusson el valaki egy veszélyhelyzetből, és hogyan kérvényezen menekült státuszt, hogyan fordulhatnak konzulátusainkhoz vagy a nagykövetségeinkhez. Az Európai Unió fogad, mondott el egy irányelvet a szállítók és közlekedési felelősségről, ami szerint a légitársaságok vagy egyéb közlekedési vállalatok felelősség, hogyha valaki vízum nélkül száll fel. Azt hiszem, hogy felül kellene vizsgálnunk ezt a szabályozást is, illetve felül kellene vizsgálnunk a menekült ügyi szabályainkat is, és azokat a mai valóságra aktualizálni. Minden tagállamnak be kell fogadni a menekültet. A én frakcióm természetesen minden bizottsági javaslatot támogat, hiszen ez egy meghatározó pillanat Európa számára. La parola. Most pedig a GUE nevében Albiol Guzmannak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. 4 millió szíriai menekült, 4 millió iraki, 3,5 millió afgán, 2 millió líbiai. Ez az eredménye a maguk háborújának, az iraki háborúnak, az afganisztáni háborúnak, a fegyvereikkel részt vettek a szíriai háborúban, és eh, amikor Európa eh, kapuján kopogtatnak a menekültek, mit tesznek önök? Eh, beengedik őket, humanitárius folyosót építenek? Nem. Átmeneti védelemben, oltalommal részesítik őket? Nem. és Szíriában bírósági ítélet nélkül végeznek ki embereket. A megoldás nem lehet a bombázás. Köszönöm, egy percben Sargentini asszony kap szót, a zöldek nevében parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Juncker elnök az unió állapotáról tartott beszédében azt mondta, a munkához való jogot is meg kellene adni a menekülteknek, mert a munkához való jog a méltósághoz való jogot jelenti. természetesen a jogszerű bevándorlásról beszélt. Úgyhogy kérdezném Pulos és Timmermans úrtól, hogy nagyon jók ezek a javaslatok, amelyeket most tesznek. Gratulálok ezekhez. De amit Juncker úr javasolt, vagyis hogy a bevándorlók dolgozhassanak is, nem várhat, mert valóban a munka méltóságot jelent. Ignáció Korraó kapszott egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szélsőséges helyzet állt fel, de hát évek óta létezik ez a helyzet. Mi több ezzel most már lassan együtt élünk. Egy eh, korszakos exodus eh, tanúi vagyunk, ahol eh, a kelet lakói elindultak nyugat fele, és embercsempészek áldozatává válnak, de mennek, mennek, mennek. Hogyha meghallgattuk a mai beszédeket, akkor világosá válik, hogy az Európai Parlamentnek vagy az Európai Bizottságnak nincs is befolyása a helyzetre, hanem a tagállamok tudják befolyásolni a helyzetet, ők pedig képmutató politikát folytatnak, hiszen az ő gazdasági érdekük és a neoliberalizmusuk eh, érdekében indították a háborúkat, eh, és eh, erre hivatkozva nem tesznek semmit a kis szíriai gyermek, akit, aki belefulladt a földközi tengerbe, felhívtam, felébresztette a kedélyeket, de ugyanakkor Szíriába olasz fegyvereket szállítunk továbbra. És köszönöm szépen, Vilinszki úr kapcsolt az ENF beszél nevében egy percben. Köszönöm. A tény az, hölgyeim és uraim, hogy mindenki, akinek védelemre van szüksége, meg kell, hogy kapja a védelmet. Ez nem egy nyitott kérdés. Csupán arról vitázunk, hogy hogyan segíthetünk ezeknek az embereknek. is. két koncepció csapott itt össze. A szociáldemokraták, zöldek, kommunisták és a konzervatívok koncepciója az egyik, ezek az egyesült baloldal az, a másik pedig másik koncepció. Az első koncepció, az egyesült baloldal koncepció azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy gazdasági migránsok-e, vagy pedig haszonlesők, jöjjetek, jöjjetek csak. Mi, a szabadságpártiak azt mondjuk, hogy a segítséget az arab félszigeten kell megadni. Itt kell első befogadó UNHCR normák alapján kialakított állomásokat létesíteni. Biztonsági zónákat kell biztosítani, az öböl államokat is be kell vonni a segítségbe, hogy iszlám testvéreiknek segítsenek, és az USA-nak is, aki komoly nagy felelősséget visel a helyzet ilyen való, ilyetén való kialakulása miatt. Köszönöm szépen, most pedig folyt képviselő a függetlenek közül tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Ma Juncker úrtól azt hallottam, hogy nem vagyok európai, mert nem mindenben azonosulok, és nem állok a pályaudvarokon, és mindenkit tártkarokkal fogadok. Mégpedig azért, mert az európai választóktól arra kaptunk felhatalmazást, hogy a hazánk, az országunk jogát és biztonságát őrizzük meg és biztosítsuk, és hogy ugyanezt a jogot biztosítsam a menekültek számára. Nekik is van hazájuk, nekik is joguk van arra, hogy a saját identitásukat megőrizzék. A problémákat ez azáltal nem tudják megoldani, hogy integráljuk őket. Nekik is van hazájuk, és egy nap oda kell, hogy visszatérjenek ott kell beruházniuk, ott van a jövőjük, és nem nálunk. Honorable Weisenberg. Köszönöm, köszönöm Fosenberg képviselő, egy percben parancsoljon. Elnök úr, 50 ezer menekült érkezett a török partokról Görögországba, 50 ezren, és még további 40 ezer vállalatú egy európai politikára van szükség a probléma kezelésére. A tanácssal közösen együtt kell működjön a parlament annak érdekében, hogy igazságosan felosszuk a bevándorlókat, a menekülteket Európában, és a visszafordítási jogszabályok ebben nem feltétlenül segítenek, és Európa az értékek Európája a menekültügyi problémában a humanitárius szempontokat is érvényesítenie kell. Minuto. Köszönöm Zippel asszony egy percben. Köszönöm szépen. Újton újra félelmeket szítanak a tekintetben, hogy túl sok migráns jöhet Európába. A túl sokról Juncker úr ma egy számadatot mondott, 0,11 százalék. 0,11 százalék. És a legtöbb menekült Szíriából és Eritreából jön háború és üldöztetés elől menekülnek. Ennek fényében a gyakran érzelmekkel átszőtt vita az úgynevezett szegénységi migránsokról csak egy célra rendelkezik, mégpedig, hogy minden menedékkérő ellen uszítson. Szégyen teljes, hogy a tanács nagy része megriad az ilyen szavaktól, ahelyett, hogy a közös felelősségét vállalná, elkötelezné magát a szolidaritás mellett, belső és külső tekintetben. Ennek meg kell változnia, Jövő héten a tanácsnak lépéseket kell tennie, követnie kell a bizottság aktuális javaslatait. Fotiga asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen! Európa kapuinál hatalmas konfliktusok dúlnak, és ezeknek mindig van humanitárius és biztonsági összetevőjük. Putyin neoimperialista politikája már évekkel korábban oda vezetett, hogy a gazdasági migráció olyan országokból, mint Lengyelország, gazdasági migránsokat befogadták Lengyelországban. Szolidaritásunkról biztosítottuk őket. És ezt folytatjuk is. A lényeg, hogy a déli határainkon biztonságot teremtsünk. Különösen örülök Mogherini asszony azon mondatának, hogy diplomáciai offenzívát is kezdünk, ráadásul a tengeri fellépést is megerősítjük. Ugyanakkor a bizottság javaslata szerződés ellenes és kontraproduktív. Az Európai Unió az EU-n belüli szolidaritást kellene sokkal inkább, hogy megerősítse. Vergyi asszony egy percben près de soixante millions de réfugiés közel 60 millió menekült, csak 13 százalékuk jut el fejlett országokba. Európában 11, 0,11 százalékot tesznek ki a biztonságos országok listája mindenképpen nyugtalanító. Mi történik azokkal, akik nem kapják meg a menedékjogot? Visszaküldik őket az úgynevezett gazdasági menekültekkel, gazdasági migránsokkal a diktatúrájukba? Az Európa szarváról folyó tárgyalásokon milyen reményeink lehetnek? legális utakat kell létrehozni a bevándorlásra. Így tudjuk csak a csempészekkel szemben felvenni a küzdelmet. Ezekről a gyerekekről van szó nekik, minnyájuknak jogaik vannak, és ezeket a jogokat az EU-ban és másutt is be kell tartanunk. Köszönöm, Keller asszony, egy percben. Kedves kollégák! Kedves kollégák, az unió helyzetét azon lehet lemérni, hogy hogyan bánunk azokkal az emberekkel Európában, akiknek a leginkább szükségük van a segítségre, és elég vegyes képeket láthattunk, nem csak most a hétvégén a menekültek helyzetéről, hanem korábban is van azoknak az emberek, akik segítségre szorulnak, és közben a tagállamok egy része csak egymásra mutogat. El kell dönteni, hogy a két Európa közül melyiket támogatjuk, melyiket szeretnénk előmozdítani és úgy gondolom, hogy az európai emberek megmutatták, hogy mi a helyes út ők érdemlik meg a béke Nobel-díjat, amit az EU kapott. Úgy gondolom, hogy a kormányoknak, tagállamoknak azt az utat kell járniuk, amit az emberek, a polgárok megmutattak nekik. Ezt a szolidaritást, ezt a kezdeményezést kell alapul venni. Ezt kövessük. Köszönöm. One minute, please. Natal képviselő egy percben. Köszönöm, alelnök úr, biztos asszony. Én mindenféleképpen meg vagyok győződve arról, hogy a menekültügyi válságra teljesen ö, falsul reagál az Európai Unió. Ha megnézzük Svédország vagy Dán álláspontot, ez teljesen felelőtlen. Mi történne akkor, hogyha bárki menekült státuszért folyamodhat? Ez azt jelenti, hogy mindenki ide jönne, minél sokat többen kockáztatnák az életüket, hogy át keljenek a földgözi tengeren, ennél többen veszítik majd életüket a tengereken. Felelősebben kellene reagálnunk a problémára. A valós botrány az, hogy vannak olyan országok, amelyek semmit nem tesznek, és itt most konkrétan az olajban gazdag öböl államokra, Bahrainra, Szadarabiára gondolok, a mohabizmusra, az iszlam államra, Szaud-Arábiára, ők egyáltalán nem fogadnak be menekülteket, és a azonos vallásúakat gyakorlatilag Európába üldözik. Az elnök félbeszakítja, meg kell állítanunk ezeket a hajókat. Köszönöm, Salvini képviselő, önnek is csak egy percben van, parancsoljon. képmutatós veszélyes felszólalásokat hallottam. Úgy tűnik, hogy veszedelmes képmutatók irányítják Európát szüntessétek meg a szankciókat Kié Szíriával szemben és Oroszországgal szemben. 150 ezer migráns érkezett, és ezek mind-mind pénzt jelentenek, bizony vannak szövetkezetek, cégek, akik ebből hatalmasat szakítanak. Úgy gondolom, hogy az egyperces néma felállást most már hagyjuk abba, hiszen a, jönnek a, a menekülteket, és bizony a titkosszolgálók arról szólnak, hogy tit, hogy terroristák is jönnek velük, hogyha felállunk még egyszer egy percre, akkor bizony a saját népeinket is sírassuk meg. Sok millió menekült van, akik lehet, hogy az európai nyugdíjakat fogják felélni, vagy pedig az európai fizetéseket, nem is tudom. Köszönöm szépen, Golnis képviselő egy percben. mihez asszisztálunk üldözöttek befogadásához, akiket politikai véleményük miatt üldöznek. De olyan országból érkeztek ezek az emberek, akik amelyeknek az országát a mi részvételünkkel vertek szét. Itt humanitárius ürügyek alapján gazdasági migránsokat akarnak befogadni. Hallgattam Wikström asszonyt, aki a kis Ejlán szomorú sorsáról beszél. Csak azt kérdezném meg, hogy mennyiben felelősek az európaiak ennek a szegény gyereknek a haláláért, hiszen a szülei biztonságban voltak Törökországban, az amerikaiak, az európaiak, Irak és Szíria destabilizációjához hozzájárultak. Ugye kisújjukat nem mozdították az öbölmenti országok, az Arab Liga, a menekültekért, a Daesh ellen. Igazából az embercsempészek húznak hasznot. Önök pedig elhitetik, hogy mindenki bízhat abban, hogy Európába jöhet, és így járnak ezek az emberek, akik hisznek. Metzola képviselő másfél percben tessék. I first entered politics. Egy tanácsot hallottam, hogy soha ne nyilatkozunk, hogyha dühösek vagyunk. A tagállamok azt hiszem, hogy könnyen egyetértenek abban, hogy hány halat lehet kifogni a tengereinkből, hány műanyag zacskót dobhatunk el, de amikor kisgyermekeket most partra a tenger, akkor, és ezzel a kérdéssel humanusan kéne megbirkoznunk, gyakorlatilag nem hangzik el semmi hasznosítható, pedig ennél fontosabb nincsen. Itt a közös értékekről beszélünk, de a közös felelősségről semmit nem hallunk, ami egy közös kudarc jele. Halál és háború fenyegetettsége elől menekülnek el több ezren. Minden egyes államnak teljesítenie kell a morális és jogi kötelességét, hogy megbírkozunk ezzel a helyzettel. A kerítések e tekintetben nem működnek, és nem gyors septapos jellegű megoldásokra van szükség, kötelező érvényű kvótarendszerre van szükség, és erre már tegnap szükség lett volna. Én a következőre szólítom fel a miniszterelnököket, hogy a populistákat szorítsák háttérbe, és egyértelmű üzenetet kell közvetíteni, hogy Európa a azok mellett áll, akik nem tudják hang, hallatni a hangjukat. Ez a mi generációnk előtti kihívás, és nem szabad, hogy úgy emlékezzenek majd a jövőben ránk, hogy több ezren a küszöbeink, küszöbeinken, a határainkon szenvedtek. Új helyi képviselő egy percben. Tessék István. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarként kértem szót, hogy a e történelmi vitában európaiként szóljak

ki kell alakítanunk a prioritásokat, um, és azokat kell helyzetbe hoznunk, akik szörnyű helyzet elől menekülnek, támogatást kell nekik biztosítani, rövid és hosszú távon. De a különböző országok más-más módon nyújthatnak segítséget, és most már ne vádoljuk egymást. Az Egyesült Királyság már több uh, támogatást adott a szíriai táborok fenntartására, mint az összes többi tagállam együtt. Um, azért, hogy megakadályozzuk, hogy embercsempészek markaiba hújjanak. Ugyanakkor az egyes tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogyha befogadnak embereket, milyen kihatással lesz ez a szomszédaikra. A menekült státus megadása nem jelenti automatikusan azt is, hogy automatikusan utazhat mindenki Európában, ezt világossá kell tenni, máskülönben a lakosság bizalmát veszélyeztetjük a szabad mozgásban. Legyünk tehát világosak, fogalmassunk vilá, fogalmazzunk világosan, és meg kell akadályoznunk, hogy a hosszú távú gazdasági tervek nélkül befogadjunk tömegeket, legfeljebb csak segítsünk azon, aki, aki segítségre szorul. Köszönöm. Ernst képviselő egy percben. Non c'è Nincs itt Ernst képviselő? Hát ha itt van, akkor tessék. Hölgyeim és uraim, a migráció tény. És mint hogy a migrációnak kiváltó okai vannak, ezért nem lehet különbséget tenni a jó meg a rossz menekült között, ahogy pedig ezt megpróbálják. Egyetlen fal, egyetlen bármilyen magas kerítés, a rendőri elrettentés sem tudja az embereket visszatartani a meneküléstől. Az EU-ban tehát világosan síkra kell szállni a menekültek befogadása és integrációja mellett. Magyarországra, Szlovákiába, Csehországban és Lengyelországban is üdvözölni kell a menekülteket függetlenül vallásuktól vagy etnikai hovatartozásuktól. És még egy valami, ellenezzük az úgynevezett biztonságos kiinduló államok listájának kiteljesítését, hiszen a másként gondozott, gondolkozók Törökországban, vagy a romák a Balkánon igenis üldöztetésben vannak, nem csak a háború, a migrációt kiváltó ok, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az EU és a tagállamok túl kis lépéseket tesznek. Köszönöm szépen, Paxas képviselő egy percben. Köszönöm, Tisztelt elnök úr. Abbott, Ausztrál miniszterelnök, amikor megkérdezték, hogy a Myanmarból és Bangladesből érkező tiltott határátlépőkkel hogyan fognak bánni, azt mondta, hogy semmi olyat nem teszünk, ami azt arra ösztönözni az embereket, hogy hajóra szálljanak, és gerjeszteni a bevándorlást. Úgy gondolom, hogy ebből úr nem tesz semmi olyat, ami embertelen lenne. Az Pandora szerencét megnyitva egy kvótarendszer bevezetésével arra akarják most biztatni az embereket, hogy elinduljanak Európa felé. Rengetegen lettek hirtelen, és hogyha egyre többen jönnek Európába, akkor az Európai Parlament is csak az illegális határátlépéshez járul hozzá. Alapel un minut. Holmeyer asszony másfél percben kap szót. Elnök úr, én üdvözlöm a soros elnökséget. Avramopoulos úrnak szeretnék gratulálni ezért a teljes csomagért, amit végül is letett az a asztalra. Ez egy következetes, egyértelmű javaslat a bizottság részéről. És nagyon fontosnak tartom, hogy a menekültügyi standardok, legalábbis a minimum, minimum standardok megvalósulhassanak minden tagállamban, és ez lehetővé teszi, hogy a menekültek és a bevándorlók feldolgozását rendben és a szabályoknak megfelelően bonyolítsuk. A válság mechanizmusa is szükség van, ugyanis enélkül az Európai Unió nem tud észszerűen megbirkózni a válság helyzetekkel, különösen amikor ilyen nagy számban háború vagy egyéb szükséghelyzet miatt menekülnek egyértelműen definiálni kell a menekülteket a menedék jog keretében, és ezt nem szabad a gazdasági vagy a foglalkoztatási bevándorlással összekeverni, és a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a saját munkaerőpiaci igényeiknek megfelelően reagáljanak, és ne feltétlenül nyissák meg a határokat, mert ez egyébként nem eredményezne megfelelő eredményt az Európai Unióban. Fleckenstein úr egy percben. Elnök úr, kedves kollégák, én most nem akarok mindent megismételni, ami már elhangzott. Úgy gondolom azonban, hogy jeleznem kell, a helyi hatóságok felé, akik első vonalban küzdenek meg nagyon nehéz körülmények között a menekült ügyi problémával, akár Lesboszon vagy Kosz szigetén. És itt gondolok azokra, akik nem az Európai Unió tagjai, például a szerb hatóságokra, Szerintem ők többet ten, tesznek a menekültjeink érdekében, mint számos európai tagállam kormánya, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen köszönettel tartozunk a parlament részéről is irányukba. És ugyanez vonatkozik a Nemzetközi vörös Keresztre, az egyéb civil szervezetekre, akik szintén aktívan tevékenykednek, és szerintem meghívhatnánk önket majd valamikor, hogy közvetlenül is köszönetet mondhassunk nekik, amit az Európai Unió érdekében tettek. Zsile képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép szavakat használunk itt. Humanitás, szolidaritás és értékek Márpedig, hogyha így beszélünk, akkor gyakran intézményeink gyengeségéről teszünk ezáltal a bizonyságot. Európa gyengeségéről. Hogyha kaotikus feltételek között az illegális bevándorlókat befogadjuk, akiknek nagy többsége fiatal és egészséges férfiből áll, akkor nem fogjuk megállítani ö, azt, hogy ö, a nemzetközi migráció folytatódjék, főleg, hogyha a fiatalok ö, rossz lélekvesztők bűlnek, és ott próbálnak bejutni az Európai Unióba. Vagy hogyha budapesti pályaudvarról Lettországba akarnak tovább utazni, vagy pedig hogyha nem vezetjük be a kötelező kvótákat, illetve hogyha a határellenőrzést bevezetjük, kinek segít ez? Sem a menekülteknek, sem azoknak, akik be kell, hogy fogadják ezeket a menekülteket. Nem, ez csak az Európával szemben támadtoztott szkepszist erősíti, éppen ezért eh, legyünk tárgyal, tárgyalogosok és ne populisták. Egy perc, Björk képviselő. Kedves képviselőtársaim, az emberek megmutatták, hogy milyen Európában szeretnének élni, egy nyílt társadalomban, amely segíti a menekülteket. Az az Európa, amelyet az emberek szeretnének, nem a szélsőjobb, nem a nacionalisták Európája. Éppen ezért ne a szélsőjobb ideológiáját és politikáját alkalmazzuk. Meg kell nyitni az Európa erődítményt, a represszív politika csupán a szélsőjobb malmára hajtaná vizet Európának, döntenie kell. Nem lehet mindkét dolgot biztosítani, hogyha a szolidaritás értékét akarjuk megteremteni. Akkor igenis szükség van az elosztási kvótára, a Dublini megállap rendszer alternatívájára, de ugyanakkor az elnyomó intézkedéseket nem lehet támogatni, például a katonai beavatkozást a földközi tengeri országokban, vagy a biztonságos országok kiterjesztését sem támogatjuk. Köszönöm szépen, Danzsan képviselő, öné a szó. Tisztelt biztos úr, az ön javaslatai jól tükrözik, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és nehéz kiegyensúlyozott választ adni a menekültek szükséges megsegítése és a tagállami célok között. Nyilván felelősnek kell lennünk, nem tudunk mindenkit befogadni, és egyfajta karikaturális vitát hallunk gyakran. Egyesek könnyen szeretnének a bűntudatuktól megszabadulni, és realistáknak mutatkoznak azok, akik nulla bevándorlást akarnak. Nem csak, hogy nagyon sokan vannak ezek az emberek, hanem teljesen anarchikus, kaotikus, szervezetlen módon érkeznek, és ez a spontán nagy vonalúságot, nagy lelkűséget mind felszívja a társadalmainkban. Nyilvánvaló, hogy szükség van egy biztonságos országpolitikára, egy visszaküldési, sokkal hatékonyabb politikára, ugyanakkor sokkal nagyobb szolidaritásra a tagállamok között. A diplomáciai téren pedig biztos, hogy fel kell hívni bizonyos tagállamok figyelmét rá, hogy nagyon nagy erőfeszítést tettek eddig, és például Törökország több százezer embert fogadott be, talán több milliót is, de hogy a stratégiai hozzáállásuk a szíriai válsághoz nem megfelelő, és ez okozza ezt a nagy hullámot. Köszönöm. Prego, anche per lei un minuto. Valenciano asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Görögország, Olaszország és Magyarország Ba az elmúlt hónapokban 700 ezer menedékkérő érkezett, illetve utazott innen tovább. Európában kísérletet kell tennünk arra, hogy bölcsen és szolidárisan bánjunk e helyzettel. A földközi tenger túlsó partján rengeteg életmentő mellényt árusítanak. Mondhatni, felfutott az üzlet ezzel, hát ez visszataszító. Valamit tenni kell. Támogatjuk az Európai Bizottság kezdeményezését, elég már a szörnyű megrendítő képekből, de valamit tennünk kell, mégpedig Európának hatékonyan kell fellépnie. Békére és stabilitásra van szükség Szíriában, Jemenben, Afganisztánban és Irakban. Csak így

Elnök úr, kedves kollégák! Juncker úrtól ma délelőtt azt hallottuk, illetve említette a Müncheni pályaudvarokon, vagy a görög szigeteken megjelenő melegszívű emberekről. Itt rengeteg ilyen kedves emberrel találkozhatunk, ahogy Ska Keller is említette, egész Európában. Ők egy nagyon egyszerű kérdést tesznek fel. Mit tesz az EU? ez ügyben. És az én válaszom erre az, hogy az EU nem más, mint a tagállamok összessége, és itt sürgősen az elnökségnek össze kell ülnie, mégpedig hétfőn, hogy hiteles és egyértelmű választ adjon. A politikai paletta minden hangja azt sugalja, hogy gyorsan kell lépnünk, viszont hétfőn lehet, hogy minden felhigul, mindenki csak egymást vádolja, mégpedig olyan helyzetben, amikor a második világháború óta a legnagyobb menekültügyi válsággal nézünk szemben, és ez nem segít a menekültöken mindenféleképpen. Arra kell törekednünk, hogy szeptember 14-én megfelelő válasz szüles. Keberlej, egy percben Kudlice képviselő tessék. Köszönöm szépen. Nem engedhetünk meg egy olyan helyzetet, amiben pusztán Dél-Európára fókuszálunk a menekült ügy kapcsán. Fontos, hogy Kelet-Európával is foglalkozzunk. Az orosz-ukrán határon és milliók élete forog veszélyben, gyermekek élete forog veszélyben, legalább annyira, mint a Szíriából menekültek esetében. Lengyelország nagyon határozott politikát folytat, nevezetesen Ukrajnából egy millió embernek adtunk átmeneti vízumot az elmúlt évben, és ezek közül fél millióan kaptak végleges vízumot. Nagyon fontos, hogy most eh, Lengyelországban, amikor azt halljuk, hogy meg kellene nyitnunk a kapuinkat, a határunkat a déli menekültek előtt, eh, és ezt méltóság teljesen kellene tennünk. Eh, Bene Juncker, Nagyon fontos, hogy a Dublini szerződést megváltoztassuk a humanitárius katasztrófa fényében. Olaszország számára is minden más tagállami ország számára ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy ilyen röviden szólalt fel, hogyha mindenki ilyen pontosan és lényegre törően az időt betartva szólalt volna föl, akkor nem csúsztunk fennel az idővel, de van most így is egy kis időnk, tehát megkezdjük a spontán felszólalások sorát. Először Kelly képviselő kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Eh, I think solid eh, humanitarianism, generosity are words that capture, I think, not just what uh, Commissioner President uh, Juncker said this morning, but I think reflected across the House here today, and I welcome that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 Hogyha ez egy európai szakpolitika részévé válhat, ezt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Másfelől Tusk elnök jogosan ítélte el az embercsempészeket, hatékonyabban kellene felépni ellenük, például el kellene kobozni a hajóikat, mert igazából ők az igazi bűnösek itt, és őket kell hatékonyan elszámoltatni. Zlány képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament áprilisban egy állásfoglalás indítványról szólt, szavazott, amely a konkrét kötelező kvótákról szólt. Utána pedig hat állam 28-ból a menedékkérelmek 66%-át kezelte és fogadta be. Ez volna a szolidaritás, ez volna az a szolidaritás, amelyről a szerződés is beszél. Nem, nem hiszem. A tanács fellépése szégyen teljes. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az európai vezetőknek más politikát kell folytatni, és a parlament által az áprilisban felmutatott lépéseket tényeknek és konkrét válaszoknak kell követnie. Ezen felül további és kötelező érvényi kvótákat kell elfogadni, azért, hogy elosszuk a menekülteket, de ugyanakkor a hosszú távú megoldásra is szükség van az egyensúlytalanság kiküszöbölésére és a kiváltókok kiküszöbölésére. Köszönöm, Gambaszki képviselő, egy percben. Kedves képviselőtársaim, tegyünk először különbséget a menekült és a mededékkérés az illegális migráns között. Hogyha mindenkit befogadnánk, aki a kontinensükre jön, vagy aki menedék státusért folyamodik, akkor több mint 100 millió embert kellene megvédenünk. Hogyan volna ez lehetséges, kérdem én. Másolkodjunk el ezen széleskörű jelenség okain. Honnan ered ez? Nos, azokból a háborúkból, amelyek Irakban és Szíriában még mai napig is pusztítanak és más közép, közel-kelet és afrikai országokban is sok belső konfliktus van. Hogyha tehát a politikai helyzet nem változik meg ezekben az országokban, az emberek nyakló nélkül, gátlástalanul fognak jönni Európába. Meg kell akadályozni, hogy az ISIS tovább terjesztett befolyásolás övezetét és a valódi okokat kell megszüntetnünk. Bilba úr, egy percben parancsoljon. Gracias, presidente. Ante una crisis... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan válságban, mint a menekült válság, konkrét tényekre van szükségünk. A Baszkföld konkrét intézkedéseket hozott, és szolidáris kíván lenni. Az európai csúcsnak is szolidaritást kell mutatnia, és felelősen kell fellépnie a menekültek befogadása prioritás kell, hogy legyen vízumot kell nekik eh, adni, illetve biztonságos folyosókat kialakítani, annak érdekében, hogy Európába eljuthassanak, fel kell lépni az embercsempész maffiákkal szemben véget kell vetni a fragmentált védelmi politikának, és meg kell birkózni a II. világháború óta a legjelentősebb menekült áradattal. Baszkföldön fogadjuk őket. Un minuto, prego. Prego, onorevole. Tessék, parancsoljon képviselőtársam, én szó. Igen, úgy gondolom, hogy Juncker úr hosszas beszédje rá világított a felelősségre és a szolidaritás szükségességére. Ez gyakorlatilag annak beismerése, hogy kudarcot vallott a külpolitika az Európai Unióban. Sajnos több ezren vesztették életüket az úton az Európai Unióban. Kedves kollégák, az utolsó pillanatban kezdünk el foglalkozni ezzel a problémával, és eddig nem vállaltuk a felelősséget. És most kell megtennünk minden lépést annak érdekében, hogy ne essenek ennyien áldozatul a menekülésnek, illetve mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberi méltóságokat tiszteletben tartsuk, arról kell gondoskodnunk, hogy a legális bevándorlást tegyük lehetővé, és kötelező rendszerre van szükség. Az első befogadó állam kritériumot szerintem meg kell szüntetni. Megadom a következő felszólalónak a szót. Kérem, hogy volt képviselő ragadja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ha én veszélyben lennék, én is el akarnék menekülni, ez teljesen egyértelmű. Az, egy, az ENSZ nyilatkozata is tisztában van ezzel, és a megalapozott fenyegetettség alapján definiálja a menekülti státuszt és itt azonban olyan bevándorlókról is szó van, akik nem fenyegetettség elől menekülnek. Az Európai Unió ezeket az elveket akarja megszüntetni, és nemzetközi jogot akar teremteni, fel akarja adni a Dublini rendeletet. Nekünk képviselőknek megvan a lehetőségünk, hogy megfelelő programokat fogalmazítsunk a menekültek védelmére. Ugyanakkor viszont figyelem, figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik szegények, akik nem rendelkeznek mobil, illetve marginalizáltak az Európai Unióban. Tehát a kettőt nem lehet a másik rovására kiátszani. Morvai asszony egy percben parancsoljon

Köszönjük, hogy mindenki betartotta a felszólalási hitelt. Elnézést, hogy durván elvettem egyesektől a szót. Most pedig megadom Avramopulosz biztosnak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Először is köszönöm a felvetéseiket, észrevételeiket és a széleskörű támogatást, melyet a tisztelt ház adott a bizottság megközelítésének. Azt remélem, hogy javaslatainkat gyorsan el lehet majd fogadni, hiszen gyors döntésre van szükség. Remélem, hogy a parlament az állandó relokációs vagy áthelyezési mechanizmus kialakításában is aktívan kiveszi a részt vesz, és a biztonsági országok széles listájának kialakításában is részt vesz. Itt is a parlament társjogalkotóként lép fel. Minden lépést megteszünk annak érdekében, hogy a már meghozott döntéseket végrehajtsuk, és biztosítsuk, hogy a tagállamok a közös szabályokat alkalmazzák. Természetesen számítunk a parlament támogatására ebben a, az ügyben, ebben a munkában. A migrációnak nincs vége, ez egy tény. Az a csomag, amelyet a bizottság ma elfogadott, csupán egy lépést tesz annak érdekében, hogy jobban kezeljük a migrációt, de dolgoznunk kell a menedékkérők integrációján is. Ez elengedhetetlen az európai kohézió megteremtése érdekében. A sikeres integrációs politika a leghatékonyabb uh, intézkedés a szekundér mozgások ellenében. A harmadik államokkal való együttműködés és a legális bevándorlási uh, utak megnyitása is nagyon fontos, de ugyanakkor a míg az embercsempészek, a lelketlen embercsempészek elleni harcot is folytatnunk kell. A soha nem sikerült még elérnünk, hogy egy ilyesfajta kvótát kialakítsunk, a sikerre, az elért sikerre azonban építenünk kell, és ráadásul meg kell nyitni a legális bevándorlás esélyét is. Végezetül határaink védelme alapvető jelentőségű, éppen ezért széles körben kezdünk azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a határ ellenőrzést jobban megerősíteni. Köszönöm szépen széles körű támogatásukat. Leegyeztem az észrevételeiket, meglátásaikat, és örömmel látom, hogy a múlthoz hasonlóan most is közös cél hajt bennünket annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjunk. Ezért tehát örömmel tekintek annak elébe, hogy az elmúlt hónapok jó együttműködését folytassuk. Köszönöm szépen Avramopoulos biztos, aki a bizottság nevében szólalt fel, most pedig Schmidt miniszterelnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Képviselő asszonyok, képviselő urak, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a nagyon gazdag vitáért, és biztosíthatom önöket arról, hogy az elnökség folytatja, ahogy a biztos úr is mondta, megerősítette a párbeszédet, az együttműködést az önök parlamentjével. Eh, a tutti colleghi. Képviselőtársaim, egy nagyon fontos vitát zárunk éppen le, a tanács kapta meg a szót. Kérem a kollégákat, hogy üljenek le, és maradjanak csöndben. Elnézést, miniszter úr. Köszönöm. Tehát, hogy folytatjuk az együttműködést és a párbeszédet az önök parlamentjével, hiszen nagyon fontos politikai szerepe van önöknek e, nehéz pillanatokban. Az elnökség minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy gyorsan előrelépjünk úgy gondolom, hogy sokan nyilvánultak meg ebben az irányban minden érintettel együtt fogunk működni az Európai Bizottság javaslatai alapján. A következő tanácsülésre néhány nap múlva, hétfőn kerül sor, nagyon fontos lesz ez a tanácsülés, nagyon nagy lesz a felelőssége a tanácsnak, és úgy gondolom, hogy itt a teremben több olyan dolog is elhangzott, amit meg kell majd szívlelnie a tanács tagjainak. Konszenzusra kell jutnunk, egységesnek kell maradnunk, egyértelműnek kell maradnunk a céljainkat, szándékainkat és az eszközeinket illetően a lehető leg gyorsabban, de mégsem elsietve kell az új eszközöket létrehozni, amelyek alkalmasak a helyzet kezelésére. Új átfogó megközelítésre van szükségünk ebben a válságban. Ismétlem, amit korábban is mondtam, nem húzhatjuk az időt, nem bizonytalanodhatunk el. Köszönöm szépen. Megköszönöm minden képviselőtársam nevében a tanács és a bizottság képviselőinek a jelenlétüket. Fontos vitát folytattunk le. Hét állásfoglalás javaslatot kaptunk a migráció kérdéséről. Ezzel most lezárom a vitát. Holnap szavazunk az állásfoglalás indítványokról 12 órakor. Most pedig megkezdjük a mára előirányzott szavazást, és átadom Wieland kollégámnak az elnöki széket. az illetékes görög hatóságok